Jó reggelt kívánok mindenkinek! A DigiConnect igazgatója Cilán úr és Karcolok úr a vendégeink, és a bizottság képviselője azért jött el hozzánk, hogy ismertesse a távközlési rendeletre vonatkozó hatásvizsgálatot. Ez a kilencedik napi rendi pont. Willen úrnak meg is adnám a szót. Körülbelül negyed órát tudunk biztosítani arra, hogy ismertesse ezt a hatásvizsgálatot. Azt követően Tarakopoulos úr kap szót, és ezt követően Del Castillo asszonyt hallgatjuk meg. Egy órát különítettünk el erre a napi rendi pontra, hiszen tudják, hogy 10 órakor kezdődik az elektronikus szavazás. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Meg fogok próbálni azt, hogy eh, a lehető legrövidebben foglaljam össze ezt a hatásvizsgálatot. Láthatják, hogy a javaslatunk céljai azt hiszem, hogy már most közismertek a szakbizottság számára. Ennek ellenére azonban talán érdemes gyorsan végigfutni azon, hogy hogyan is jutottunk el ezen célkitűzésekhez. Az elv nyilván az, hogy a belső piacot kiteljesítsük, figyelembe véve a fogyasztók és a szolgáltatók érdekeit, de hangsúlyozzuk, a fokozatosságot, az elérhető integráció fokozatosságát, ami a hálózat biztonság szempontjából rendkívül fontos. A bizottság arra törekedett, hogy a már létező keretre építsünk, vagyis gyakorlatilag a 2009-es irányelv, valamint a berek szabályozás és a roaming szabályozás, a roaming rendelet változatlan maradt, de ezekre az alapokra építettünk. Meggyőződésünk, hogy a verseny elve, amely ezen jogszabályokban megtalálható, kulcsfontosságú a piaci szabályozása kapcsolatos megközelítésünk szempontjából szükséges az is, hogy a nyílt internetet szavatoljuk, de bizonyos alapelvek mentén kell eljárnunk, úgy, hogy az innovációnak kellő mozgásteret biztosítsunk. Gyakran elhangzik, hogy az ágazaton belüli konszolidáció mennyire fontos. Mi fontosnak tartjuk azt, hogy a méretgazdaságosság előnyeit hangsúlyozzuk, és ezt a végső fogyasztókhoz is eljuttassuk ugyanakkor nem szabad veszélybe sodornunk bármely oldalon is a piaci szereplők hatékonyságát. Azokra gondolok tehát, akik különböző piaci modelleket találnak, és ezek alapján működnek, a mi javaslatunk értelmében ezt megtehetik. Végezetül pedig a bizottság úgy gondolta, hogy a minimális kormányzati változtatásokat fogalmazzuk meg a berek szempontjából, valamint a spektrum szabályozás szempontjából is, hogy egy megfelelő európai megközelítést érjünk el, ugyanakkor nem akarunk egy központosított szabályozást kidolgozni. Azzal is tisztában van nyilván a szakbizottság, hogy ez a javaslat elég rövid idő alatt született, hogyha a szabályozással összevetjük. A márciusi Európai Tanácsot elhangzott vita előtt kezdett kialakulni mindez, de felhasználtuk a folyamatban levő konzultációt, például a nyílt internet témájában, és megpróbáltuk a folyó berek munkát is felhasználni, például ami az engedélyezéseket illeti. És az érintett feleket is bevontuk. 2011-ben folyt a konzultáció az érintett felekkel a digitális ágazaton belül, és természetesen állandó párbeszéd fémjezi még a munkánkat, például ami a rádió spektrum munkacsoportot illeti, és egyéb európai parlamenti szakbizottságokban is nyomon követjük a vitát. Egy széleskörű tanulmány is készült a bizottság számára a tavalyi év során, és ez egy olyan javaslat, amely egy gyorsított formában jut a jogalkotóhoz. Tisztában vagyunk azzal, hogy az összes érintett fél álláspontját megpróbáltuk meghallgatni és tanulmányozni azt, hogy a javaslat rájuk milyen hatással lehet. A javaslat mögötti mozgató rugó az, hogy töredezettség jellemzi a távközlési piacot Európa szerte, annak ellenére, hogy különböző jogszabályok születtek ezen a területen. Gyakorlatilag négy típusról beszélhetünk. Először is a töredezettség egyfelül az engedélyezéseket jellemzi, ami a távközlési szolgáltatók engedélyeztetését illeti. arra gondolok, hogy milyen feltételek alapján tudjunk a szolgáltatók számára engedélyeket biztosítani. A spektrumkiosztás terén is megfigyelhető ez a fajta töredezettség a széles sáv szempontjából, és azt is láthatjuk, hogy különböző feltételek mellett juthatnak a gazdálkodók, a piaci szereplők a piachoz, ezáltal nehéz az, hogy megjelenjenek a piacon a különböző tagállamokban. Azt is láthattuk, hogy a piac feldarabozódott, ami a végfelhasználói jogok érvényesülését illeti, a fogyasztó védelem, valamint a roaming és a nemzetközi hívások terén is láthattuk, hogy ez a töredezettség ott is jellemző. Itt láthatják a bizonyítékokat, például ami a végfelhasználói árakat illeti. Ez a fajta feldarabozódottság itt is látható a legalacsonyabb és a legmagasabb árak közti különbségeket láthatják itt, miután korrigáltuk a szélsőséges értékeket. Fontos az is, hogy amikor egy bővített egységes piacról beszélünk, az ár konvergencia megvalósuljon. Nem akarjuk azt állítani, hogy az egy belső piacon belül konvergencia fog megvalósulni a legversenyképesebb árak felé olyan országokban, ahol magas értékű beruházásokat eszközölnek, és az egységes árak, amelyeket a fogyasztók megfizetnek, alacsonyabbak lesznek. Ez egy olyan helyzet, amely mindkét fél számára előnyös. Ezt láthatjuk a piacon is. A következő dián az látható, hogy a 4G a helyzete az Egyesült Államokban és az Európai Unióban milyen. Az Egyesült Államokban 90 milliós a lefedettsége, míg Európában még a 30 százalékos lefedettséget sem éri ez el. Látható, hogy Európában a kiadások ezen a területen nem csak hogy alacsonyabbak, hanem a tendencia is arról tanúskodik, hogy alacsonyabb lesz a jövőben is ez. A következő dián látható, ez nem csak a wireless, hanem a CAPEX szintje is megfigyelhető itt láthatóak itt az európai vállalatok, valamint az amerikai és kelet-ázsiai vállalatok a piros színnel jelzettek, és végezetül ezen a grafikonon látható, hogy milyen komoly kihívással áll szembe ez az ágazat. A hívásokkal kapcsolatos bevételek nagyon kényelmes bevételnek minősülnek, de ez riasztó mértékben csökken. Ha megnézik bal oldalon az értékeket, látható, hogy a mobiltelefon hívás bevétele mennyi, és a másik oldalon látható az adat áramlás, tehát egy komoly átmenet figyelhető meg ebben az ágazatban. Ezt nyomon kell követnünk, nyomon kell kísérnünk, és ez húzódik meg a roaminggal kapcsolatos és a nemzetközi vásokkal kapcsolatos javaslatunk hátterében. Rá kell vennünk a vállalatokat, hogy olyan vállalati modell alapján működjenek, amelyek inkább adatokat továbbítanak. Amit a jobb oldalon még láthatunk, az az, hogy vannak európai vállalatok, amelyek képesek erre az átállásra. Nem arról van szó, hogy jobb oldalt csak ott láthatóak csak az európai vállalatok, és baloldalon nem. Vannak európai vállalatok, amelyek dinamikus piacokon működnek, és képesek megküzdeni ezekkel a kihívásokkal. sustainable. Fontos, hogy ezt fenntartható módon oldjuk meg. hogyha megnézzük a kulcs elemeket, amiket vizsgálni kell, és a, a például a szubszidiaritást, az arányosságokat, természetesen ezek továbbra is kulcselemek. Elkerülhetetlen, hogy a belső piaci intézkedésekben bizonyos elemeket, a fragmentációt nagyobb koordinációval oldjuk meg európai szinten hangsúlyoznunk kell, hogy nem az ágazat központosítását vagy konszolidálását irányozzuk elő, hanem szeretnénk lehetővé tenni, hogy azok a, az üzemeltetők, amelyek növekedni szeretnének, azok ezt megtehessék. És ugyan ez vonatkozik a szubszidiaritásra is, gondosan odafigyeltünk arra, hogy csak olyan esetekben avatkozzunk be, ahol, be, ahol ez feltétlenül szükséges. Nincsen európai szabályozó, nagyon jelentős a mozgástér a nemzeti hatóságok számára, például a tekintetben, hogy a spektrumot hogyan kezelik, illetve milyen jövedelembe tesznek ebbe, ebből, és milyen virtuális termékeket alkalmaznak. És az, alkalma, az engedélyezési rendszer, amit javaslunk, az is csak azt kívánja szabályozni, hogy ki a felelős azokért a szabályozási kérdésekért, aminek meg kell feleljen az üzemeltető. A hatástanulmány és céljairól igyekeztünk úgy ö, bemutatni, amit már elmondtam, négy típusú ö, fragmentációt látunk, amivel foglalkozni kell annak érdekében, hogy megkönnyítsük az ö, szolgáltatóknak a működését, határon átnyúló tevékenységét, és hogy a fogyasztók is ebből ö, részesüljenek. Vannak különböző politikai opciók, ahogy ez általában szokott lenni. Az egyik eh, lehetőség, hogy eh, ugyanúgy folytatódjon minden, ahogy az egyes kérdésekben egyedi megoldások. A második eh, megoldás az, amelyik itt van előttünk, egy kombinált jogalkotási javaslat különböző intézkedésekre vonatkozóan, és van egy ambiciózusabb, ami egy unió szabályozót is figyelembe venne a piac és a spektrum szabályozás területén egyaránt. Végezetül a bizottság arra következtetésre jutott, hogy a hármas opció valójában az optimálisnál rosszabb, a túlzott ö, centralizáció lenne ennek a hátránya, és arra következtetése jutottunk, hogy az a javaslat, ami most letettünk az asztalra, az nem csak egy dinamikus piaci fejlődést tesz lehetővé a jó gyakorlat irányába a tagállamokban, hanem ahogy ezt a tanulmány jelezte, segít is elérni a 110 milliárdos éves forgalmat, és más ágazatokra is jó hatással lenne, olyan ágazatokra, amelyek függenek attól, hogy a rendszerek jól összekapcsolhatóak legyenek. Potenciális költségeket is meg kell természetesen vizsgálni rövid távon, a, itten a roamingnak a kivezetése tekintetében, közép távon pedig a nemzetközi ö, lehetőségeket kell vizsgálni, és a legrosszabb esetben is úgy gondoljuk, hogy ezenek a költségei lényegesen kisebbek lennének, mint az ebből származó előnyök. Ezért reméljük, hogy ez a tervezet végül is megfelelő lesz. A különböző opciók alapvetően azt vizsgálták, hogy mikor, milyen lenne a célszerű beavatkozás a legfőbb elemek tekintetében, és ezért végül is összességében a kettes opciót támogatjuk. Köszönöm szépen, ez, elnök azt is, azt hiszem, hogy éppen sikerült betartani az időkorlátot. Köszönöm szépen. Most pedig három perce megadom a szót Karacakulosz úrnak a Berek nevében. Mikrofont kérnének a tolmácsok, nem halljuk. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket is, és lehetővé teszik, hogy néhány gondolatot kifejtsünk a ö, az előttünk álló javaslattal kapcsolatban, mint főszereplő és az Európai Unióban a szabályozással is foglalkozó szervezet a harmonizáció iránt támogatja a berek azokat a célokat, részesítjük előbe, előnybe, amik optimális feltételeket teremtenek a nagyobb beruházások érdekében. A a napról napra a frontvonalban vagyunk, és nagyon jól ismerjük azokat a kihívásokat, amik a ö, érintik az, a szolgáltatókat, és azt is, hogy milyen szabályozási hiányosságok vannak. Vannak források, amiket jobban ki lehetne használni, és nyilvánvalóan meg kell reformálni az európai keretet azért, hogy optimális feltételeket biztosítsunk a gazdaság számára. Ezt már elmondtuk korábban is, amikor a meghallgatás volt az elektronikus kommunikáció keretéről. Ugyanakkor nem osztjuk az Európai Telekom piac teljesítményével kapcsolatos negatív látásmódot. A Berek szerint nem igazán sikerült még ki feltérképezni a különböző elemeket, amik kihatnak a az ágazat teljesítményére, pénzügyi feltételekről, administratív, kereskedelmi adórendszer kérdésekről van szó, továbbá piaci igények és a különböző munkahogyi szabályozások is ide tartoznak. Nem szeretném most részleteiben megvitatni a javaslatnak a tartalmát, inkább csak azok értékeléséről szólnék. Ind, kiindulva a teljesítmény és az árképzés kérdéseitől, úgy látjuk, hogy itt az európai Európa és az Egyesült Államokban nagyjából ugyanolyan mértékű a jelenléte, viszont az európaiaknál magasabbak a sebességek és alacsonyabbak az árak. Vannak bizonyos aggodalmak a tekintetben, hogy változóak az árak Európában. Az Új Amerika Foundation végzett egy összehasonlító tanulmányt Európa, Amerika és a világ egyéb részei között. Ebből az derül ki, hogy a magas, nagysebességű internet ára az erősen változó lehet. Egyik város és a másik város között akár háromszoros is lehet az árváltozás. Az, a, az ár képzés nem mindig így jelenik meg Európában. Ami a hálózatoknak a kifejlesztését jelenti. Engedjék azt, hogy azzal kezdjem, hogy a BEREK mindenképpen támogatja a további beruházásokat és azok fenntarthatóságát. Egy koordinált fellépés és hasznos lenne még megbeszélni a szabályozás innovatív formáit is, amik jobban szolgálják a kívánt célokat a beruházások ugyanakkor nem fagytak be, és nem rendkívül nehezek Európában. Valójában a hálózathoz való hozzáférés a szolgáltatóktól függ, és ez egyre fokozódó sebességgel fejlődik. Ezért fontos, hogy a, a ez Európaiban sokkal gyorsabban fejlődik a az üvegszálas technika, mint az USA-ban. Én ezzel be is fejezem a hozzászólásomat, csak még egy utolsó észrevételem lenne. A Google, Facebook, Microsoft ugyancsak szeretnénk, hogyha jelen lennének Európában is itt, nem egyes világméretű óriásoknak a kis projektjeiről van szó. Erről nem szabad megfeledkeznünk. Grazie, la parola ora. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Sorry, dear colleague. Just a point of order, uh, Köszönöm szépen, csak egy ugyanedi pontot szeretnék elmondani, ugyanis a Berekes úrnak elvileg 5 percet kellett volna adni, aztán azt hangzott el, hogy 3 percet kapott, aztán 4 perc után elvették a mikrofont, akkor mégis hogy van ez? Igazából 3 percet adtam az úrnak, 3 percet, és ezért volt az, hogy négy perc után gondoltam, hogy már be kellene fejeznie. Jó, hát akkor elnézést kérek, valószínűleg tolmácsolási probléma volt. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy végül négy percben nyilatkozhatod, de most már tényleg jöjjön Pilár. Köszönöm, elnök asszony. Nem tudom, hogy én pontosan mit hallottam. Hát megbzom mindkettőjükben, a tisztelt elnök asszonyban és Giles Chichester kedves kollégámban is. De természetesen fontos, hogy a bereknek is megadjuk a szót, ezt meg kell tennünk, hiszen nagyon komoly szerepet tölt be, és az ezt követő vitákban azt hiszem, hogy a bereknek mindig meg kell adnunk a lehetőséget, hogy hozzászóljon ebben a témában. Nagyon röviden a hatásvizsgálat egy hasonló problémát vet fel, mint maga a szabályozási, a rendeletjavaslat, a bizottság rendelet javaslata. Ez a szakbizottság már bírálta ezt korábban, különböző súlypontokat kiemelve, a, ahogy Krúz asszony a bizottság részéről felvetette ezt a javaslatot, és kifejtette annak idején mindent nagyon rövid időn belül végeztek el, és gyakorlatilag elkerülhetetlen volt az, hogy az idő rövidsége miatt bizonyos bonyodalmak merültek fel, amelyeknek nem lett volna szabad felmerülniük. Ha magát a szöveget nézzük, a szöveg rendkívül nehezen olvasható, rendkívül összetett, és jogalkotási szempontból is lehetett volna, hát őszintén szólva, egy sokkal egyszerűbb, tisztább szöveget elkészíteni. Ez azt hiszem, hogy a tartalomnak is kedvezett volna. Másfelől pedig a menetrend hát olyan, amilyen, és ennek következtében vagyunk most ebben a helyzetben, és a hatásvizsgálat is ilyen nehézségeket mutat fel. Két dolgot szeretnék megjegyezni ennek kapcsán. Vannak bizonyos elemek, amelyekre rámutatott az igazgató úr, vagy igazgató helyettes Anthony Willen. Ezek olyan kérdések, amelyekről már hosszú ideje folyik a vita. Például, amikor a spektrumról beszélünk, gyakorlatilag nagyon sok mindent megvitattunk már, komoly előzetes hatásvizsgálatok történtek nem az a probléma, amikor nem az a probléma, hogy nagyobb koordinációt akarunk biztosítani a kezelők, a, a spektrum kezelőknek, de itt egy olyan elemmel állunk szemben, amelyel esetében tényleg szükséges egy alapos hatásvizsgálat. Mert eh, ahogyan azt hallottuk a berek képviselőjétől, különbözőek a nemzeti szabályozó keretek, vannak különböző eltérő fiskális keretek, vannak tehát olyan elemek, amelyekhez valóban egy nagyon tüzetes hatásvizsgálat szükséges annak érdekében, hogy egy ilyen kezdeményezést kidolgozhassunk, ami teljes mértékben újszerű. Vannak más dolgok is, amelyekről említést tehetnék, de azzal szeretném lezárni, hogy a parlament elkötelezte magát az illetékes bizottság által, hogy folytassuk ezt a munkát, és kidolgozzuk az álláspontunkat az áprilisi plenáris ülésen. Az előadó, illetve az árnyékjelentéstevők is, valamint az IMCO előadója és az ottani elnyékjelentéstevők, akik eh, ugye a fogyasztó védelem és az internet eh, felhasználók szempontjából kizárólagos értékességgel rendelkeznek, elköteleztük magunkat. És eh, nem szabad, hogy a sietség, illetve az idő szűkössége befolyásoljon bennünket, mert vannak olyan dolgok, amelyekkel bizonyos, bizony érdemes foglalkoznunk, már most, még mielőtt sor kerülne a keretirányelv felülvizsgálatára. Elkerülhetetlen ezt a felülvizsgálatot végrehajtanunk, méghozzá behatóan. Számos kérdés szerepel ebben a rendeletben is, amelyeket akkor majd értékelni kell, de figyelembe kell vegyük, hogy 2016 után, amikor sor kerül erre a felülvizsgálatra, nagyon könnyen előállhat egy olyan helyzet, hogy 2018-ra már újdonságok jelennek meg az internet világában. A múltkor is elmondtam, nem tudom, hogy itt ebben a szakbizottságban vagy máshol, de van, aki azt állítja, hogy nincs se múltja, se jelene, hanem csak jövője van. Ezért, ha ezt a víziót követjük, azt kell mondjuk, hogy a holnap nem várhat, és bizony itt és most meg kell hoznunk a döntéseket, még ma. Ezek közül szerintem vannak nagyon érdekes döntések is, a parlament pedig megteszi azt, ami mellett elkötelezte magát. Köszönöm. Grazie, Pilar. La parola. Köszönöm szépen, Pilar. Csicseszter úr, parancsolja. Köszönöm szépen, Villen úrnak külön köszönöm, hogy eljött a mai napom. Ugyanakkor azért engedjenek meg néhány megjegyzést. Beszélt arról, hogy figyelembe vették a különböző érintett felek véleményét. Hát szeretném ezt egy kicsit részletesebben megkérdezni, mert az érintett felek nekem nem pont ugyanezt mondták. Úgyhogy ezért a bizottsághoz egy szóbeli kérdést is intéztem, hogy a konzultáció miért nem volt szélesebb körű. Beszélt a minimális kormányzási változtatásokról, de ugyanakkor nagyon jelentős kompetencia átadást valósítanának meg az NRA-któl a központ irányába. Ezen kívül beszélt arról is, hogy ennek az intézkedésnek az előnyeit, vagy hát ennek az intézkedésnek intézkedés csomagnak az előnyeit figyelni kell, és hogy 110 milliárd euróról lenne itt szó. Szeretném megkérdezni, hogy milyen metódussal sikerült ezt a számot ilyen ügyesen kiszámolni. Ezen kívül megkérdőjelezném azt is, hogy a piac nagyon széttagozódott lenne, ugyanis itt is vannak más vélemények. A négy nagy operátor 60%-kal rendelkezik, tehát ezt a piacot én mondjuk nem nevezném kifejezetten széttöredezetnek. Míg ön azt mondta, hogy így van. A kettes opció ön szerint jobb, mint az első, hát ezt én nagyon sajnálatosnak tartom, mert szerintem mindig jobb a már létező intézményekre és rendszerekre építeni, és megadni nekik a lehetőséget, hogy megfelelőképpen működjenek, és nem pedig újabb, elhamarkodott döntéseket és jogalkotásokat meghozni. Szeretném megkérdezni, hogy milyen okok állnak amögött, hogy egy ilyen javaslatcsomagot így összevarrogattak, és hogy miért nem jön létre egy egységes rendelet. Sokszor valóban abba a hibába esünk, hogy nagyon gyorsan megszületik a jogalkotás. Szerintem ebben az esetben ezeket a jogalkotási egységeket inkább külön-külön kellene megvalósítani, és nem kellene ezeket feltétlenül összeházasítani. Egyébként pedig két héttel ezelőtt, amikor a szóbeli választ igénylő kérdést föltettem, akkor elég sajnálatosnak találtam, hogy a biztos asszony egyáltalán nem válaszolt a kérdésemre. Hát akkor azt mondta, hogy írásban majd válaszol, hát én azóta is várom ezt a levelet, és előre figyelmeztetek mindenkit, hogy újabb kérdéseket is fogok küldeni, mert egyáltalán nem kielégítő mindaz, amit a bizottság részéről itt én hallok. Köszönöm szépen. Odi úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sajnálom, hogy ilyen korlátozott az időnk, és nem tudtak részletesebben hozzászólni a meghívott vendégeink, nem tudtak részletesebben kifejteni a véleményüket, pedig a berek képviselőjének részéről szerintem nagyon érdekes lett volna hogyha ezt az elemzést tovább tudja folytatni. Beszélünk széttöredezettségről, digitális szakadékról, arról, hogy hogyan működik, vagy hogyan nem működik a rendszer. Na most, én egy vidéki régiót, a Massive Central hegységet képviselem, és nálunk, Franciaországban, mi a helyzet? Nálunk az a helyzet, nálunk az a helyzet a francia középhegységben, hogy amikor nemzeti szinten jól működik minden, akkor egyszerűen nem működik mégsem az, hogy mindenki egyenlő lehetőségekhez jusson hozzá. Pedig a polgároknak kellene segítenünk, pedig sajnos a szolgáltatások mindig késlekedéssel érkeznek. 5 éves, 10 éves, 20 éves késlekedéssel akár. Ez így működött a vízzel, az elektromos árammal, az egészségügyi ellátásokkal. Most ugyanez az érzésünk az autópályákkal és a gyorsvasutakkal, hogy ez is 5-10-20 évvel később érkeznek el a mi régiónkba, mint más francia régiókba. És az az érzésem, hogy ugyanez fog történni majd a szélessávú internettel is. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mégis milyen piaci logika érvényesül itt európai szinten, mert már látjuk ennek a piaci logikának a korlátait. Nem mondom azt, hogy ezt a piaci logikát egy az egyben meg kell kérdőjelezni, de létrejött itt egyfajta patchwork a magán és a közféra között, ami nem működik. A cél az lenne, hogy minden egyes európai polgár megkapja ezeket a szolgáltatásokat, független attól, hogy hol él, pedig most nem ez a helyzet. Amikor a hármas opciót visszautasítják, akkor nagyon komoly hibát követnek el ugyanis a nemzeti hatóságok, a berek megpróbálják összefogni Európát, de hát mégis kit fognak össze? Most arról van szó, hogy vannak közös célkitűzések, de a tarifák megállapítása mégiscsak nemzeti szinten történik, tehát lesznek ezek között olyanok, amik az egységes piaci alól kiesnek. Tehát hogyan tudnánk maximális lefedettséget így megvalósítani. Pedig erre van szükség annak érdekében, hogy a polgárok bízhassanak Európában, hogy mindenki hozzáférjen a digitális világhoz, a gyorsvasutakhoz, az autópályákhoz. Csak így kap minden egyes régió megfelelő versenyképességi lehetőségeket. Köszönöm szépen, Odi úr! Miután nem volt túl sok hozzászólás, és miután még van 15 percünk, és a kollégák kérése jogosnak tűnik, ezért ismételten megadom a szót még a zárszó előtt Káratopulosz úrnak a Berek nevében. figyelembe véve kollégáink aggodalmait, esetleg akkor kérem, hogy egészítse ki az eddigi hozzászólását. Köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy megerősítsem valamennyi szakbizottsági résztvevőnek és a jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőknek, de másoknak is, hogy rövid elemzésünk rendelkezésre áll, már meg is küldtük konzultációra, amit Castillo úr kezdeményezett. Van még néhány olyan pont, ami ugyan az idő rövidsége miatt nem kívánok részletesen kifejteni. Ami az elapródozottságot, a fragmentációt illeti, valójában a mobil szolgáltatók úgy tűnik jelentősen jól kiszolgálják az európai piacot. A két legnagyobb mobil szolgáltató 220 millióval több előfizetővel rendelkeznek, mint a hasonló amerikai partnerek. A ö, fix ö, szolgáltatást nyújtóknak is jelentős a jelenlétük. Nem világos, hogy mi lenne az előnye annak, hogyha még nagyobb lenne a jelenlétük, ugyanis a fix tarifák jelentősen összefüggnek a fix hálózattal. Nincsen igazán példánk arra, hogy lenne olyan, ahol nincsen szolgáltatás, és ahol kellene, hogy a szolgáltatók szolgáltatást nyújtsanak. Ugyanakkor hasznos figyelembe venni azt is, hogy potenciálisan fennáll egy olyan veszély egy konszolidációs folyamat esetében, hogyha a verseny dinamika úgy alakul, hogy gyengébb lenne a kis ö, ö, szolgáltatóknak a pozíciója. Említették az egyetlen Európai Uniós engedélyezés kérdését. A berek kidolgozott egy javaslatot, és javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne csökkenteni a páneurópai szolgáltatók administratív terhéit. Ezt mindenképpen érdemes lenne megvizsgálni. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az európai szolgáltatók, akik több piacon is jelen vannak, különböző adó és jogi szabályozásoknak kell, hogy megfeleljenek, és különbözőek az engedélyezési eljárás eljárások is, ezeket lehetne egyszerűsíteni, és ehhez nem feltétlenül szükséges egy komplex bürokratikus eljárás. Ugyanakkor ez viszont egy bizonyos jogbiztonságot hozhatna a piac számára. Ezzel most a második hozzászólásomat is befejezem, és ahogy mondtam az elején, nagyon nagy örömmel adjuk közre az elemzésünket a szakbizottság bármely tagjának. Köszönöm szépen, Vilán Óré a szó. Köszönöm, elnök asszony, engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy köszönetemet fejezem ki a munkáért, és osztjuk azt a véleményt, hogy az engedélyezés területén lennének még javítani való különböző ból vizsgálva a dolgot, de mindenképpen osztjuk azt a véleményt, hogy a status quo az távol van az optimálistól e tekintetben. Ha megengedik, akkor röviden szólnék egy pontról, amit Csicseszter úr is felvetett, nevezetesen a jelenlegi fragmentációs szint. Kétségtelen, hogyha megnézzük, eh, sokkal nagyobb eh, eh, lakossági számot, még a mobil struktúra is azt mutatja, hogy tulajdonosi szempontból a mobil piac nem annyira integrált, mint az amerikai. És hogyha a fix tele, hálózatot nézzük, akkor pedig az jelentősen visszaesett, és ott nagyon nem összehasonlítható a helyzet. Ami sokkal messzebbre mutat, ez az előfizetői szám, még hogyha különböző előfizetők is vannak egy vállalati csoporton belül, ugyanakkor azonos verseny előnyöket mutató kínálatból választhatnak. Ugyanakkor ez nem egészen így néz ki, hogyha fogyasztói tapasztalatokat nézzük. Ők úgy látják, hogy nincs egy nagyon nagy fragmentáció, és ez nyilván összefügg a különböző szabályozásokkal és a attól is, hogy az egyetlen, az, egy, külön, az egyes nemzeti piacokon mekkora a verseny, és különbözőek a feltételek a mobil területen, illetve az, az is fontos kérdése tekintetben, hogy milyen spektrum áll rendelkezésre. Ezzel tulajdonképpen nem jutunk el a probléma lényegéig. Óvatosnak kell lennünk a tekintetben is, hogy amit jelenleg tudunk, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy annak így kell lennie. Vannak nemzeti sajátosságok, és nem bizonyíték arra, hogy jelenleg az optimális szintet elértük volna. Vannak olyan nemzeti piacok, például Málta és Luxemburg piaca nem összehasonlítható Franciaország vagy Németország piacával, amelyek ugye sokkal nagyobb országok. Tehát ezek a nemzeti hálózatok is mind-mind lehetnének optimálisak, miközben nem azok. Vannak a ahol nagyobbak az előnyök, és itt lehetne ezen még segíteni európai szinten. a mit Csicseszter úr említett, hogy mi lenne az ilyen előnyei lennének, az ECOIS jelentésben benne van, de ez csak egy része az építőköveknek, amiket mi javasoltunk. Lehet, hogy ez egy konzervatív megközelítés, De arról van szó, hogy a különböző európai piacokat versenyképességi szempontból a legjobb gyakorlatra kellene rávezetni, és ezért vizsgáltuk úgy a javaslatunkat, mint egy versenyképességet szolgáló, a piaci dinamizmust figyelembe veszi, és segítheti az ágazatot egy fenntarthatóbb modell irányába, ami sokkal inkább az adatforgalomra koncentrálna, és hatékonyabb hálózatot is jelentene, hogy a vállalkozások minél több adatot tudjanak forgalmazni, értékesíteni. Ezért láthatjuk a bizonyos pozitív hatásokat egyes európai piacokon. Audi úrnak a kérdése az, az elaprótozottsággal kapcsolatban eh, természetesen rendkívül fontos kérdés. Két ügyet, eh, dolgot látok itt, ami eh, az egyik, az benne van a javaslatban is, nevezetesen a spektrum tekintetében nagyon határozottan azt javasoljuk, hogy a tagállamoknak kell, hogy meghatározhassák a területi lefedettséget, és a vállalkozásoknak pedig bizonyos jó gyakorlatot kell alkalmazniuk. A spektrum odaítélés az lehet egy eszköz, ami segíti a legkevésbé ellátott területeknek a legkevésbé ellátott területek helyzetének a javítását. A másik dolog, amit megemlítenék, de nyilván ezzel már foglalkozott az Önök Szakbizottsága tegnapi napon, a bizottságnak van egy javaslata, hogy a költségek csökkentésére, a széles sáv kifejlesztési költségek csökkentésére. Ez egy olyan terület, amit a piac nem karol fel, hogyha a status quo marad. Ami pedig Csicseszter úr kérdését illeti, a konzultációval kapcsolatban. Nem mondom azt, hogy volt egy közmeghallgatás, mert nem volt, de a saját ismeretünket az ágazatról felhasználtuk, és a például a berekkel is tanácskoztunk júniusban, és más példákat is felhozhatnék, Tehát képesek voltunk ezáltal nagyon jelentős adaptációt kialakítani, figyelembe vettük a tapasztalatokat más érintettek szereplőknek a szaktudását. Nem lennék meglepve, amit hallottam tartalmilag, éppen azért, mert képesek voltunk ezeket már előre figyelembe. Ez nem jelenti azt, hogy mindenki azt kapta, amit szeretett volna, de legalábbis tudjuk, hogy ki mit szeretne. És végezetül az exogén tényezőkről. Nyilvánvaló, hogy a szabályozás önmagában nem kulcsa az egyes ágazatok működésének nagyon fontos, de nem kizárólagos elem. Emellé azt kellene mondani, hogy a mi javaslatunk nem befolyásolja az adózási helyzetet, és az engedélyezésnek sem szabad, hogy ezzel foglalkozzon, mert az engedélyezésnek megvan a saját feladata, nem a, az adózás befolyásolása a célja a nagy különbségek az unión belül nem feltétlenül magyarázhatóak meg külső tényezőkkel. Vannak tagállamok, amelyek kétségtelenül nagyon nehéz időszakokat éltek meg 2008 óta vagy 2010 óta, amikor elkezdődött az adósságválság. Az uniónak az egységes pozíciója nem igazán volt más egészen a közelmúltig, mint az Egyesült Államoknak a helyzete. És ez magyarázza a nagy különbségeket is. Szerintem most már több mint eleget beszéltem, úgyhogy visszaadom az elnök asszonynak a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pilár. Köszönöm szépen. Hát Szeretnék Vilen eh, úrnak köszönetet mondani azért, hogy eljött ide hozzánk, és eh, a berek képviselőinek szintén. Ez csak eh, a vita kezdete itt ebben a szakbizottságban, úgyhogy lesz még egyéb lehetőségünk is erre. Köszönöm. Grazie Pilar, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm a két vendégünknek, Pilar del Castillo asszonynak is, és ezzel lezártuk akkor ezt a napirendi pontunkat. A távközlési rendeletre vonatkozó hatásvizsgálatról. Elköszönünk a vendégeinktől, és néhány percen belül kezdjük a szavazást. Bene, siamo tutti presenti. Úgy tűnik, hogy mind itt vagyunk. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Kezdjük akkor a szavazást. Az első napi rendi pont a szavazás szempontjából Proust úr jelentése a KARSZ 2020-ról. Még mielőtt elkezdenénk a szavazást, csináljunk egy próbaszavazást. Ki az, aki mellette szavaz? Megnyitom a szavazást. Nézzük, hogy hányan vagyunk jelen. Megnyitom a szavazást. Okay. Votazione Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy minden jól működik, úgyhogy akkor át is térhetünk a szavazásra. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es, tehát egy szóbeli módosító, amiről megfeledkeztem, a szóbeliről szavazunk, 21-es, megnyitom a szavazást. Ezt kérték, hogy ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 43 arányban elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es első része mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene,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 48-as, 49-es, együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 50-51 együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-72 együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 89-es egy szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 94 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 102-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104. Egy szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106, 109 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 116-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 122 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 124 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 125 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 148-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136 szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150 és 151 együtt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 162 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 164 szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 165 és 166 együtt mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 167 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 171 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 169 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 175 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 187 és 188 egyben, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Itt több oldalt át kell ugranunk, 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes. A preambulum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást, a zárószavazást. Lezárom a szavazást. 37-en szavaztak mellette, 5-en ellene, 4-en tartózkodtak. Gratulálok az előadónak, Proust úrnak. És ezzel lezárjuk ezt a szavazást. Most akkor folytassuk a Szédó Jalavár jelentéssel a berekről. Mindenki kész? Mindamento 21 a favore. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 34D mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38. Trautmann asszonynak van egy szóbeli, ami erre vonatkozik, hogyha a kollégák ezzel egyetértenek, akkor ezt megszavazhatjuk. A módosító benyújtója, Cikeó asszony beleegyezett abban, hogy ezt a szóbeli módosítást megejtsük. Cikeó asszony most nincs itt, de hát mindenki előtt ott van ez a szóbeli módosító leírva. Remélem, hogy ezt tudják támogatni. Rendben van, mondja az elnök, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a 35-ös a szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40 D mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 42 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 43 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 44D és 45D együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 49 illetve 50 és 51D mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 52 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 54 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61D mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2, 3, 4, 5, 1-ben, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 14D és 15D egyben, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18D mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Most a Költségvetési Szakbizottság véleménye egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettő mellette ellene tartózkodás elutasítottuk három mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk négy mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk öt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A záró szavazás következik, méghozzá elektronikus módon a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 44 támogató szavazat, 1 ellenszavazat elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Nézzük tovább. Vicky Ford. széndiokszid leválasztás és tárolás. Mindenki készen áll? Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8 mellette, ellenes tartózkodás elfogadtuk. 10, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk 21 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 22, illetve az kiesik, akkor a 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük géppel. A szavazást megnyitom. 35 támogató szavazat, 7 ellenszavazat és két tartózkodás mellett elfogadtuk. 26. Illetve bocsánat, mondja az elnök hogy a kettes kompromisszumra kell ugranunk mellette. Még egyszer mondom, a kettes kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40-es, el, mell, ellene, mellette, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Angolra. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 51. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 56 és 57 együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A zárószavazás következik, elektronikus szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 39 támogató szavazat, 5 ellen szavazat, egy tartózkodás, elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. És akkor most az utolsó szavazásunk következik, a ma délelőtti ülésen, ami tulajdonképpen egyetlen szavazás lesz, szóbeli választ igénylő kérdések elfogadása, az egyik a tanácsnak, a másik pedig a bizottságnak szól. A kérdések előterjesztője, Remek úr, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 44 támogató szavazat, nincs ellenszavazat, egy tartózkodás, tehát ezt a szóbeli választ igénylő kérdést elfogadtuk. Gratulálunk minden egyes előadónak. A szavazást lezártuk. Méghozzá igen gyorsan és zöggenőmentesen zajlott a mai napon a szavazás. Mindenkinek köszönöm szépen a közreműködést. Akinek el kell hagyni a termet, kérem, hogy tegye meg ezt most. Gyorsan és csendesen három perc szünetet tartunk. Allora chiedo ai colleghi di prendere posto. Kedves kollégák, mindenkit kérnék, hogy foglaljon helyet. Sur la Corée, Chiedevo ai colleghi se erano d'accordo, eh, siccome la collega Amennyiben egyetértenek, eh, miután Valena eh, kollégánk és másik kollega is útban vannak errefelé, hogy közben haladjunk, esetleg lehetne, hogy a két utolsó napi rendi pontunkkal kezdünk. Tozenovski úr. Hogyha készen áll, akkor szeretném megadni önnek a szót, hogy röviden összefoglalja nekünk a trilógus dolgait. Pásmovému internetu. Köszönöm. Programu CEF. A szélessávú internet a CIF programban elvileg ma kerülne e, megvitatásra, ez lesz a második e, ülés ebben az ügyben, és sok mindent sikerült időközben tisztázni, elsősorban technikai aspektusokat. És úgy gondolom, hogy e, nagyon nagy az egyhangúság a parlament, a bizottság és a tanács között. Három olyan terület van, amit remélem meg tudunk még oldani a ma esti ülésen. Ez szerintem egy alkalom arra, hogy még nagyobb fogú konvergenciát érjünk el a véleményekben. És ezzel a új fázisába juthatunk a tárgyalásoknak. Már több hónapja folynak ezek a tárgyalások, és a különböző pénzügyi változásoknak volt ez a következménye tekintettel, hogy ezek a változások kihajta, kihatottak erre az ügyre a szélesávú internet esetében. 10 milliárdról 1 milliárdra csökkent a az erre szánt összeg, és ahogy mondtam, remélem, hogy a bizottsággal és a tanácssal együtt ma este sikerül megoldanunk ezt a kérdést. Természetesen nem tudom megjósolni az eredményét a munkának, de mindössze annyit mondhatok, hogy mindenki igyekezett egy közös álláspontot elérni. Szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt a jogi szolgálatnak, és mindazon kollégánknak, akik az ITRE nevében is részt vettek, mert szerint remélhetőleg ma este sikerre visszük ezt a dolgot. Már elég régóta húzódik ez az egész, tudjuk a több hónappal, héttel ezelőtt voltak a tárgyalások. Remélem, hogy Ma este sikerül ezt véglegesíteni, és plenáris szavazásra kerülhet. Azt hiszem, hogy ennyit tudok mondani a ma esti három oldalról tárgyalásokról. Elnök, köszönjük szépen Tozenovszki úrnak a tájékoztatást, és most pedig szeretnék megosztani egy tájékoztatást, egy információt önökkel. Ami a koordinátorok döntését illeti, akik ugye tegnap este tartottak ülést, a ACER kontaktcsoportnak az ülésével kapcsolatban az a döntés született, hogy megkérjünk más érdekelt képviselőket is, hogy tartsunk egy éves ülést, és az ITRE ülést illetően pedig egy éves ülést tartunk az ACER jelentés előterjesztésére. Ami az acer illeti, ez volt további döntésekkel kapcsolatban. Eldöntöttük, hogy egy közmeghallgatást fogjunk tartani, NR 300-as Ez az október 9-i meghallgatás jóváhagyásra került. A nukleáris biztonsággal kapcsolatos jelentés is elfogadásra került, a, majd pedig egy vélemény a az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatban a repülés területén, ezt is a néppárt kapta meg. Továbbá. További információ. az az utazás, amit az ITRE szakbizottság augusztus 26 és 30 között bonyolított le, kollégáink Pilar del Castillo Lange kollégánk volt jelen, Herzog, Grossman és Macias kollégák ugyancsak részt vettek ezen, az sem valamint Bájer úr a titkárság részéről és Lesznyák úr ugyancsak a titkárság részéről vett részt. A delegáció, amelyet jó magam vezettem, másfél napra látogatott el Koreába e látogatás kapcsán, és alkalmunk volt látogatás során meglátogatni a Samsung vállalatot, és eh, megérthettük, hogy mennyire nagy fontosságú ez a vállalat Korea számára elsősorban természetesen, de a hatását tekintve az egész nyugati világra nézve is rendkívüli hatása van. Ezt követően találkoztunk a regionális közgyűléssel is, amely ipar, energia és kereskedelmi kérdésekkel foglalkozik, és az ipari minisztérium képviselőivel is találkoztunk, csak úgy, mint a kutatási és tudományos minisztérium képviselőivel. Beszéltünk, vagy tárgyaltunk az új politikák a foglalkoztatás és növekedés kérdéseiről. Ezt követően pedig foglalkoztunk a nemzetközi kereskedelem helyzetével, hogy összefoglaljuk a kereskedelmi kapcsolatainkat a közelmúltban az Unió és Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodást vizsgáltuk meg. Majd ellátogattunk Japánba, ahol nagyon sok találkozót bonyolítottunk le a két nap alatt találkoztunk a ö, diétának a tagjaival, a kutatókkal, független bizottsággal, amelyik a fukosimai helyzettel foglalkozik, és megismertük az elemzésüket, illetve azt, hogy mi vezetett ehhez az incidenshez. Tanaka úr már korábban is együtt dolgozott a szakbizottságunkkal. Japánban az energia főként importból származik. Találkoztunk a fukushimai erőmű üzemeltetőjével, és megvizsgáltuk, hogy milyen akciótervvel rendelkeznek jelenleg, illetve az elkövetkezendő évekre ez két ö, szakbizottságával is találkoztunk a diétának, és megvizsgáltuk a különböző ö, japán kutatási programokat 2020-ig. Ezek a tárgyalások lehetővé tették azt is, hogy meglássuk, hogy milyen együttműködési lehetőségek vannak Európa és Japán között, nem kizárólag kutatási területen, hanem számos egyéb területen is, például a nukleáris biztonság területén találkoztunk az új nukleáris biztonsági ügynökséggel, amely független testület, találkoztunk az irányító központ képviselőivel, illetve meg is látogattuk az irányító központot, amely ezzel az ágazattal foglalkozik. Továbbá alkalmunk volt találkoznia volt miniszterelnökkel is, Notokán úrral, aki elmagyarázta az ő álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mi is történik ebben az ágazatban. valójában eh, kifejezésre juttattuk érdeklődésünket az iránt, hogy mi történik Japánban, és eh, a koreai és eh, japán delegáció látogatásról elmondhatjuk, hogy mindenképpen nagyon hasznosak voltak ezek a látogatások. Nagyon sok tárgyalást folytattunk, és rendkívül kiegyensúlyozott volt a munka. Azon kollégák, akik szeretnék jobban megismerni ennek a, az utazásnak az eredményeit, és esetleg érdekli őket azok a dokumentumok, amiket magunkkal hoztunk Japánból és Koreából. Ezek a dokumentumok elérhetők a titkárságnál, és hogyha kérik, akkor ezeket meg is kaphatják annak érdekében, hogy pontosabb ismereteket szerezhessenek erről az utazásról. És ha vannak olyan kollégák, akik részt vettek az utazásban és hozzá kívánnak szólni, akkor itt az alkalom, Egyébként pedig azt javasolom, hogy térjünk vissza a napi rendünkhöz. Most Valéán kollégát kérném fel, hogy mielőtt beszélnénk a ö, jelentésről előtte a háromoldalú tárgyalásokról szóljon, és akkor ezzel le is tudjuk zárni az utolsó pontot. Ehm, guardi, siccome abbiamo anticipato. Amint eh, ugye előhoztuk a két utolsó pontját a napirendnek, most már csak az ön jelentése és Anders je, eh, kollega jelentése marad. Tehát először a, tri, a három oldalú tárgyalásról beszéljen, és utána az egyebeket vesszük. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Energetikai infrastruktúrákba való beruházás, ugye ez volt a második, és a rendelet a bizottság értesítéséről, ahogy mondtam, második alkalommal az Európai Bíróságnak az ítéletét követve ez a 2009-es rendelet, amit a parlament megkérdőjelezte a jogalapot. Az új javaslatban azonos volt a hatája a rendeletnek, de nagyon sok módosító indítványt, amit elfogadott 2010-ben a parlament, ezek beépítésre kerültek. A tárgyalásoknak az eredménye, amelyet néhány héttel ezelőtt kötöttünk a tanácssal, végül is pozitívan zárultak. Azt kértük a bizottságot, hogy a tagállamokat támogassa abban, hogy elkerüljék a további terheket, illetve a vállalkozásokra is. A bizalmassági intézkedések megerősítésre kerültek, a hatáját a rendeletnek megvizsgáltuk, az olaj, a gáz és a villamosiparban érvényes ez, a lignit és a szín esetében, valamint a ö, kogeneráció esetében, valamint a, a széndiokszid befogása és tárolása is benne van ebben az új szabályozásban. Megvizsgáltuk azt, hogy hogyan terjeszthető ki a hatály oly módon, hogy bele tudjuk venni a gáz kitermelést, az olaj és szén kitermelést, valamint a sűrített földgázt, és hogy adott esetben vegyünk ebbe küszöböket a megújuló energia ö, energiákra vonatkozóan, mégpedig úgy, hogy ezeket lefelé módosítsuk. Szerintem ez az utóbbi pont rendkívül fontos, tehát a delokalizált energiatermelés a kis egységek előtt, ez fontos az Unióban. A jövőben nyomon kell követnünk ezt a fejlődést, hogy pontosan lássuk, hogy hogyan alakul a helyzet, hogyha vannak ilyen adatok. Meghatároztuk pontosabban azt is, hogy a bizottságnak eh, hogyan kell felhasználnia az összegyűjtött adatokat, és eh, valamennyien úgy döntöttünk, hogy hatásosan kell ezeket felhasználni, nem csak azért kell gyűjteni az adatokat, hogy gyűjtsük őket, hanem azért, hogy itten lássuk, hogy milyen szakadékok vannak az energiatermelés és igény között, illetve megláthassuk, hogy milyen politikai fejlődés szükséges az új energiapiacon. Fel kell készülnünk arra, hogy a belső energiapiacot, az ellátásbiztonságot megfelelően tudjuk kezelni, illetve a hálózatot megfelelő formába hozzuk. Elnök, köszönjük szépen olyan kollégának, aki beszélt a ö, háromoldalú tárgyalások fejlődéséről, és akkor most azt javaslom, hogy térjünk rá az ön jelentésére a az, ö, az egész Európára kiterjedő átjárható elsegélyhívó szolgáltatásra. Köszönöm szépen! Az úgynevezett e-segélyhívó kérdése e, nagyon fontos lenne a e, gépjárművekben is. Ennek is én vagyok a jelentéstevője, de ezzel majd később fogunk foglalkozni. Az első javaslat, amit megvizsgálunk, ez az uniós szintű döntés, hogy valamennyi e, a európai állam hozza létre azt az infrastruktúrát, ami szükséges az elsegélyhívó szolgáltatáshoz, megfelelő hívóközponttal ami lehetővé teszi a reagálást, az interoperabilitást és egész Európát lefedő elsegélyhívót. A javaslat az egyik fő prioritás az Unió számára, és meggyőződésem, hogy a gépjárművekben is az e-segélyhívó bevezetése nagyban segítheti a közúti balesetek következményeinek kezelését. Hosszú még a bejárandó út, 2012-ben körülbelül 20 ezer ember halt meg Európa útjain, és több mint 1,5 millió sérült meg a különböző balesetekben ennek gazdasági következményei is vannak, több mint 110 milliárd a költsége a társadalom számára. Az e-segélyhívó lehetővé teszi, hogy gyorsabban reagáljanak a mentőszervezetek, és 10 percen belül azonnal el tudjanak indulni a segélyszervek, még akkor is, hogyha a gépjárművezető vagy az utasok képtelenek hívást továbbítani úgy becsüljük, hogy a városi területekben ez 40%-os javulást, vidéki területeken 50%-os javulást hozhat. Jelentéstevőként teljes mértékben támogatom a javaslatokat, amiket beterjesztettek. Az első az a megvalósítási dátumot illeti. A bizottság október 15-ét jelölte meg 2015-ben. Ez rendkívül ambiciózus mind a tagállamok számára, mind az ipar számára, vagy legalábbis egyesek számára a standardeket és az adaptációt delegált aktusokkal kell meghatározni, és ez csak 2014-ben fog megszületni, ez azt jelenteni, hogy rendkívül rövid időre állna rendelkezésre a tagállamoknak az infrastruktúra létrehozására, illetve az autóiparnak. Ezért javasoljuk, hogy ez június 2016-ra legyen módosítva. A fő célja, hogy azonos jogokat biztosítsunk valamennyi mentőszervezetnek, és egészen 2007-ig az Európai Parlament már többször kérte, hogy megfelelő és megbízható hívórendszer álljon rendelkezésre. Egy írásos nyilatkozat is született ezzel kapcsolatban 2000 2011-ben, majd 2013-ban egy parlamenti kérdésre adott válasz is történt. Sajnos annak ellenére, hogy a technológia megvan, a bizottság eddig mégsem tett konkrét javaslatot. Az elsegélyhívó kifejlesztése azt mutatja, hogy igenis az általános adatok segíthetik ennek a szolgáltatásnak a kifejlesztését. Bár a segélyhívót senki sem kérdőjelezi meg, ez csak 1,7%-át teszi ki az éves segélyhívásoknak. Egy nem igazolható helyzet alakulna így ki, ami azt jelenteni, hogy a az embereket csak az, egy, a 112-es hívószámon csak a közúti balesetek esetén tudnák lokalizálni. Ezért fontos, hogy ugyanilyen pontossággal és megbízhatósággal legyenek lokalizálhatóak minden segélyhívók, hogyha ez egy mobil terminálról történik ez fontos lenne, hogy a társadalom minél nagyobb előnyt húzzon ebből a technológiából, és 5,5 milliárd e-hívás történik évente szemben a korábbi számokkal. Ennek a módosítónak az a célja, hogy biztosítsa azt, hogy minden állampolgár, ne csak azok, akiknek a gépjárművében benne van az első hívó, de részesülhessenek ebből az új technológiából. Örülök, hogy hasonló javú, ö, módosító terjesztett elő az IMCO és a közlekedési szakbizottság is. Nagyon határozott jelet kell adnunk a bizottságnak, és remélem, hogy a parlament kiáll e kérdés mellett, és támogatni fogja ezeket a módosítókat, illetve magát a jelentést. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Bellik kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valójában a rendeletről, illetve a berendezésekről beszélünk majd egy későbbi szakaszban. Lehet, hogy ebben a jelentésben még érzékenyebb dolgok is lesznek. Valián kollégának a jelentése a segélyhívóval foglalkozik, tehát a közszolgálati válaszpontokkal és ezzel kapcsolatban elég röviden el tudjuk mondani, hogy egyetértünk a legtöbb ponttal, amit a jelentés készítő felvetett, és a parlament már a múlt év júliusában elfogadott egy állásfoglalást és az írásos deklarációval is. Azek az elemek bekerültek, bár nem minden, és úgy gondoljuk, hogy azok a pontosítások, amiket javasolt a jelentés készítője, jó irányba mutatnak. Tisztelt elnök asszony, csak két e, elemet szeretnék még megemlíteni. Természetesen fontos, hogy a tagállamok meghozzák már most az intézkedéseket minél előbb annak érdekében, hogy ezt a technikai infrastruktúrát kifejleszék oly módon, hogy ezek a segélyhívók a gépkocsikból érkező segélyhívásokat is kezelni tudják. És nem akarom a számokat megismételni, de ennek az a nagy eredménye lehet, nagyon sokat segíthet, ha az új gépkocsikba ezeket már beépítik. A jelentéstevő említette, hogy a közlekedési bizottság 2015. október 1-ét javasolta bevezetésre. Ha ez megvalósítható lenne, az kitűnő lenne, de ez kevesebb, mint két év időt hagy, tehát ez rendkívül ambiciózus. Az igazi kérdés, hogy valóban elérhető ez valamennyi tagállamban, és valamennyi tagállam fel tud-e készülni eh, kevesebb, mint két év alatt, amit Valéan kollega eh, javasol, hogy készüljenek fel ezek, esetleg végig kellene gondolnunk, hogy nem lenne érdemesebb egy kicsit elhalasztani. Különböző kísérleti projektek már folyamatban vannak, például a Hero projekt, az Európai Bizottság, remélem van itt valaki a bizottságtól, majd el tudja mondani, hogy ezek hogyan állnak, illetve mi az eredménye ezeknek a projekteknek, és ennek alapján majd dönteni is tudunk. A második felvetésem, tisztelt elnök asszony, a jelentés nevének az a ö, javaslata, hogy bővítsük ki ennek a hívó rendszernek a ö, területét, hogy ne csak a gépkocsikból, ö, hanem, ö, hanem földrajzilag is lokalizálható legyen, hanem minden hívás, ami segélyhívóra érkezik, tehát a 112-re, minden hívás lokalizálható legyen földrajzilag. Kérdés megint csak az, hogy ha ez megvalósítható, akkor ki ellenezné ezt? Valéan asszony már említette, hogy a gépkocsikból érkező segélyhívás fontos, de ez az összes segélyhívásnak kevesebb, mint 2%-át teszi ki a 112-esre érkező hívásokból. Nagyon jó lenne, hogyha ki tudnánk ezt a lokalizációs technológiát minden segélyhívásra terjeszteni és talán a bizottság ezzel kapcsolatban is tudna segíteni, mielőtt még döntenénk. Köszönöm szépen. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já také. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egyetértek az előadóval abban, hogy ez egy nagyon hasznos rendszer, felhasználhatja a GNSS rendszert és azt a technológiát, amely a mindennapokban egyre inkább elterjedté válik. Ami fontos a jelentésben, az a tény, hogy a balesetek áldozatai számára is kell, hogy legyen egyfajta lokalizációs rendszer nagyon fontos, hogy nehogy azt a benyomást keltsük, hogy valaki más dönt az emberek helyett. Egy nagyon összetett helyzetről van szó, és ezt figyelembe kell vennünk. Egyetértek az előadóval, az előttem szóló is elmondta, 2015 túl korainak tűnik, mint határidő, és tudomásom szerint a különböző Európa szerte használt rendszerek végrehajtása bonyolult lehet. Az európai segélyhívások Európa szerte eltérőek, hiszen más szolgálatok azok, amelyek, más központok azok, amelyek reagálnak az ilyen hívásokra. Tehát nagy jelentősége nem lenne annak, ha egy évvel elhalasztanánk ezt. Ugyanakkor, amikor mm, bevezetésre kerül, százszázalékosan kell, hogy működjön. Feltételezem, hogy a végrehajtás az átültetés előtt mm, bizonyos idő kell, hogy elteljen, Ezért szeretném, hogyha mindenkinek egy kicsit több időt biztosítanánk annak érdekében, hogy valóban zöggenőmentesen működik majd a rendszer. És ugyanígy a lokalizáció szempontjából az emberi életek mentését szolgáló rendszerek rendkívül kényesek, nagyon érzékeny rendszerek. A hívó központokat jogi felelősség terheli egy ilyen eljárás kezdeményezésért, és a jogi kérdéseket tisztázni kell. Ezek megbízhatóak eh, kell, hogy legyenek. Támogatom egyébként a jelentést, eh, nagyon fontosnak tartom, hogy az előadó rámutatott a lényegi kérdésekre, amelyek a végrehajtás eh, során felmerülhetnek. Nem kellene szerintem túl nagyra törőnek lennünk, és nem lenne szabad ezt elhamarkodnunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Prodi úr. Köszönöm, elnök asszony. Ez egy felettébb érdekes jelentés. És ezen automatizált eljárásokkal, amelyek a közúti balesetek során bevethetőek, azonnali információhoz lehet jutni a baleset helyszínéről. Már most is rendelkezésünkre áll bizonyos technológia, de vannak egyéb esetek, balesetek, amelyek során az ilyen alapvető információt reális időben nem sikerül megszerezni. Ez az információ pedig azok rendelkezésére állhat, akik a baleset helyszínének megállapításán dolgoznak. Így számukra lehetővé válik, hogy pontosan megállapítsák a helyszínt, és pontos információt kapjanak a baleset súlyosságáról a mobiltelefonon keresztül. Így automatikusan megadható a helyszín, a hely automatikusan meghatározható, és azt is könnyű jelezni, hogy milyen fajta balesetre került sor, és a baleset súlyosságáról és azonnal információ áll rendelkezésre. A balesetek tanúi lennének azok, akik gyakorlatilag azonnali információt tudnak nyújtani a történtekről olyan helyzetekben is, ahol nem közúti baleset következett be. Márpedig ez egy nagyon fontos fejleménye lenne ennek a ennek a, az applikációnak, és ez a mobiltelefonon megjelenhet. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy nincs jelen, mert ők is elfoglaltak, de mégis itt van az Európai Bizottság, megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy elkéstünk, mert a Trump bizottságban voltunk, ahol ugyanez a téma volt terítéken. Lehet, hogy ezért nem tudjuk megválaszolni az összes elhangzott kérdést, de azt javaslom, hogy írásban majd megadhassuk önöknek a válaszokat. Ami a módosítókat illeti, legalább egy módosító, amelyet hallottam, a ö, GNSS hely meghatározóhoz kapcsolódik. Ez a módosító azt kívánja biztosítani, hogy a szolgáltatás a 112-es hívószám összes felhasználója szempontjából azonos minőségű. Ugyanakkor nagyon nehéz lesz mindezt biztosítani, hiszen a technológia nem mindenhol egyforma, és a mobiltelefonok esetében gyakran a GNSS a GNSS applikációt kikapcsolják azért, hogy takarékoskodjanak az elemmel, vagy a zárt téren belüli lefedettség, zárt téren belüli öm, jel nem elég erős. Tehát a szolgáltatás szintjét kellő mértékben kell biztosítani. A 112-es hívószám az általános szolgáltatások irányelvéhez tartozik, és úgy gondoljuk, hogy a mobiltelefonok esetében ez az irányelv kell, hogy szabályozza mindezt. Köszönöm szépen. Mikrofont kérünk. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy támogatásukról biztosítottak. A parlament egységesen lép majd fel ebben a témában is, ahogyan szoktuk, és köszönöm az elhangzott észrevételeket. Ami a bizottságot illeti, azt mondhatom, hogy nem meglepő ez az érv. Hosszú ideje hallhatjuk ezt, de számítok arra, hogy nagyobb eltökéltséggel majd egy megoldást is ki tudunk dolgozni, amint a különböző érintett ágazatok egyetértenek abban, hogy a technológia adott, az applikációk is ott vannak, és éppen ezért többet tudunk tenni, mint amit jelen pillanatban a bizottság elfogad. Ugyanakkor a vita erről a témáról folyik, és remélhetőleg jó következtetést tudunk majd levonni ennél a jelentésnél. Köszönöm. Grazie, a kollega Baleán. Köszönöm szépen Valéan kollégának. Szeretném elmondani, hogy a módosítók benyújtási határideje november 7 csütörtök, déli 12 óra. És akkor lépjünk tovább, az utolsó érdemi napirendi pontunk következik, az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program Anders Dotter kollégánk sajnos lebetegedett. Jobbulást kívánunk tehát Amelia Anders Dotternek, és Johnson kolléga fogja őt helyettesíteni, és ő fogja most nekünk bemutatni ezt a munkadokumentumot. Tessék! Köszönöm szépen. Akkor most engedjék meg, hogy felolvassam azt a nyilatkozatot, amit Anders Dotter kolléga átnyújtott nekem. Elnézést kérek, nem olvastam el előre, de azért megpróbálom ezt majd értelmesen felolvasni most önöknek, hogy utána vitázhassunk. Amélia tehát a következőket üzeni. Tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom a szövegemet az ügymegfigyelés és a nyomonkövetési program tekintetében. Szeretném mindenkinek elmondani, hogy ez a program tulajdonképpen európai kapacitást építene ki az űrmegfigyelés és a nyomonkövetés tekintetében. Ez az SST, ugye? amely a különböző űrbéli infrastruktúrák ütközését, illetve az űrszeméttel való ütközést kívánja elkerülni. Az SST mind nemzeti, mind európai szinten fontos, és a közszféra, valamint az ipari szféra bevonását egyaránt elengedhetetlennek tartom. Azért is rendkívül releváns ez a téma, mert hogyha az európai űrben rejlő lehetőségeket, a szatelliteket, a Kopernikuszt, a Galileót megfelelően ki szeretnénk használni, akkor ahhoz szükség van erre az SST rendszerre. A bizottság javaslata az volt, hogy induljanak el ezek az SST-s kezdeményezések a tagállami know-how és a tagállami finanszírozások összegyűjtésével. Amelia többek között azt javasolná, hogy az ISA szakértelmét, illetve a tagállamok szakértelmét közösen tudjuk felhasználni. A tízes pontra vonatkozó 28-as módosító is kimondja, hogy tulajdonképpen az ESA az egyetlen olyan szerv, amely valódi szakértelemmel rendelkezik az SST területén, tehát ennek lenne a feladata az, hogy megfelelő szakértelmet, adatokat és koordinációt nyújtson. Aztán a 3-1-8-as pont kapcsán szintén változtatni kellene annak érdekében, hogy törölni tudjuk azt az utalást, ami a jelenlegi szenzorokra vonatkozik, ezen a tehát a 15-ös módosító, a már létező existing kifejezése van itt a probléma, és azt kell elgondolnunk, vagy azt kell meggondolnunk, hogy a jelenleg és a jövőben esetleg elinduló szenzorokat ugyanolyan módon lehessen támogatni. A bizottság egyébként a javaslatában megfelelően sorolja fel a lehetőségeket. Én csak néhány szolgáltatással egészíteném ezt ki, amelyel gondolom, hogy az ESA is egyetért. Ennek az lenne a lényege, hogy a jövőbeli előrehaladásokat, javításokat lehetővé tegye, és hogy a felhasználók véleményét is figyelembe lehessen venni. Ami a szolgáltatások hatáját illeti, van itt egy olyan katalógus, amely elkészült már a különböző űrben található űrszemétről és egyéb objektumokról. Úgy gondolom, hogy ebből a katalógusból lehetne kiindulni. Az USA-nak megvannak már a megfelelő technikai lehetőségei, ezek is felhasználóak, felhasználhatóak lennének az SSS program létrehozásában. Amelia ezen kívül úgy gondolja, hogy a költségvetés tekintetében itt van ez a 70 millió euró, ezt szeretné a 11-es cikkre vonatkozó 30. módosító indítványával beemelni a szövegtörzsbe, és nem meghagyni a mellékletben. Négy forrást, a Galileót, a 2020-at, a belső biztonsági alapot is megjelöli, mint finanszírozási lehetőséget. Ezekről természetesen még további vitát kíván majd folytatni Amelia a kollégákkal. És azt is szeretném elmondani, hogy a bebiztonsági alap felhasználása itt fontos, ugyanis ez a kritikailag fontos infrastruktúrák védelmére vonatkozik. Ez az űrben megtalálható infrastruktúrákra is kiterjed ez a bebiztonsági alap, ezért ezeknek a fenntartása fedhető lenne ebből a belbiztonsági alapból. Az ezzel kapcsolatos kockázatokkal talán eddig még keveset foglalkoztunk, de ezt is meg kellene tennünk. Ezzel a költségvetési lehetőséggel megfelelő jogalkotási keretet teremtenénk, és így ennek mentén megfogalmazhatnánk az alapvető célkitűzéseket is, méghozzá a szövegtörzs legelején az európai és nemzeti űrinfrastruktúrák hosszú távú és fenntartható felhasználása egyfajta átfogó cél kell, hogy legyen ennek az egész javaslatnak az előrehaladásában. Azt javasolom, hogy a szenzorok hálózatba szer, ö, szervezését, illetve az SST programot a harmadik cikkben, mint fő cselekvéseket kellene megjelölni, ez a 19-es módosító lényege, nem pedig célkitűzésként. Úgy gondolom, hogy a bizottság több éves munkaprogramjába is ez így beépíthető lenne. Ezen kívül Amélie azt is üzeni a kollégáknak, hogy számára nagyon fontos, az, hogy a több éves munka programot megismerhessük, mielőtt ez hatályba lép. Ez a hatos cikkre vonatkozó 21-es mellékletben szerepel, és Amélia nevében is. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát akkor mi is köszönjük szépen így közvetett Anders Dotter kollégina hozzászólását. Macekovics asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Én a néppárt árnyék jelentéstevője vagyok az űrmegfigyelés és nyomonkövetési program kapcsán, ami kiderül fontos, hogy ez a, a szatellitrendszerek működjenek, mert egyébként még a mobiltelefon sem működne. Egy dolog világosabbá vált, mint ahogy eredetileg ez volt a javaslat, a bizottsági javaslatban. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy további előrelépésekre van szükség ahhoz, hogy igazán sikert érjünk el. Számomra az egyik fő kérdés, amivel mindenképpen foglalkozni kell, ez a következő. A bizonytalansága a költségvetésnek, a jelentéstevő a jelentésben 7 milliót irányzott elő, de én nem látom sehol az üzleti tervet ehhez a költségvetéshez. Tehát a bizonytalansága ennek a programnak továbbra is aggasztó véleményem szerint. Ha egy költségvetést meghatározunk, akkor a Kopernikusból már konkrétan tudjuk, hogy nem tudjuk a végén befejezni befejezni ezt a programot. Másik dolog, hogy gyorsan kell lépnünk, még ebben a jogalkotási időszakban, mert ez nagyon gyorsan le fog zárulni. Még ha úgy is tűnik, hogy a, úgy tűnik, hogy itt a ö, kocsit fogtuk a ló elé. Tehát a költségvetési bizottsággal együtt figyelembe kell vennünk, hogy a szavazás a jövő héten lesz. Tehát szeretném hangsúlyozni a finanszírozási kérdést, hogy ezt a 2020-as horizontból finanszírozzuk. Ezt kutatási célokra kell felhasználni a KKV-kkal és másokkal kapcsolatban. Harmadik dolog, hogy a programban az akció tervet is megváltoztatta a céloknak és a kijelölésével biztosnak kell lennünk abban, hogy a költségvetés, amit ez a program kap, az konkrét célokra kerül felhasználásra, és specifikusabban kell meghatározni. Látom, hogy nehéz lenne ez, mert a, a tanács azt szeretné, hogyha nem lenne túl specifikus a program meghatározás. Nekünk viszont a specifikum irányába kell menni, hogy végül is sikeres legyen. Az is kérdés, hogy mely tagállamok lesznek részesei a konzorciumnak, és hogyan fog ez kihatni a ö, különböző célkitűzésekre. Nem szabad, hogy bezárjuk a kapukat. Ezek azok a fő témák, amik szerintem fontosak, és meggyőződésem, hogy az, hogy a politikát hogyan kezeli a jelentés, az nagyon fontos várom a további vitákat, és szeretném megkérni, hogy támogassák az én módosító indítványaimat is, és a határidő az pedig november 13-a. Köszönöm. Grazie. La parola al collega Prodi, prego. Köszönöm szépen. Prodi kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez a program, ami a az űrben lévő tárgyaknak a lokalizációjával foglalkozik, ez alapvetően fontos. Ez lehetővé tenné az Európai Uniónak, hogy felzárkozzon az Egyesült Államokhoz egy olyan területen, ami élenjáró technológiát képvisel, és fontos a mi iparágainknak is. Ez még a néhány még versenyképes terület a világméretekben is. Ez lehetővé tenni a transatlantit, tárgyalásokat is, és sokkal jobban tudnánk támogatni a foglalkoztatást egy specializált szakterületen. A személyek biztonsága, a környezet biztonsága, ra gyakorolt hatások is egyértelműek. Annak az ellenőrzése, hogy mi történik az űrben, mindenképpen kapcsolódnia kell ahhoz a figyelemhez, amit az egyes területeken folyó dolgokra szentelünk. Politikai szempontból ez a, lesz a legfontosabb terület. Most milyen finanszírozást irányozunk elő? Először ugye arról volt szó, hogy a 2020, Horizon 2020 fogja finanszírozni, majd a Galileo, aztán szóba jött a Kopernikus de valójában most nem tudjuk, hogy ezek, az iniz, ezek a kezdeményezések meg lesznek-e, és milyen forrásokkal. Tehát jól tett a jelentéstevő, hogy pontosította, hogy itten 70 millió euróról van szó. Elhanyagolható költség ez a nagy prioritások között, vagy mellett. Néhány módosító indítványt is szeretnék előterjeszteni, amiknek az a célja, hogy a biztosító társaságok szerepét is megfogalmazzák, amelyek általában a különböző műholdak fellövésével kapcsolatos kérdéseket biztosítják. A, fontos, hogy ezek az űrbalesetek legalább akkor a figyelmet kapjanak, mint a hajó, gépkocsi vagy vonatbalesetek. és ez más veszélyekre is kiterjedhetne, például a különböző napviharok okozta károkra. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy milyen lehetőségeket jelentenek ezek a pozícionáló rendszerek, illetve a ö, különböző teleszkopok, ugyanis nagyon sokkal messzebb lévő tárgyaknak a megfigyelését is lehetővé tenni. Ugyanis a radarral történő pozíció meghatározás fontos, jobban reagál a távolságra. Nem tudom, mi lesz az Európai űrügynökségnek a szerepe ebben a programban, de ez is egy olyan kérdés, amit el kell dönteni a más űrprogramokkal kapcsolatban is, és ehhez konkrét fellépés szükséges, lehet, hogy egy adhok magas szintű bizottságot is létre kellene hozni, ami pontosítaná az Európai Unió és az ügynökség közötti kapcsolatokat az ügynökség foglalkozik a hálózat és az információ védelmével, ezzel elő lehetne így irányozni. A biztonság kérdése nem csak az adatokra vonatkozik, és ebben a programban ezt világosan meg kell határozni. Elnök, köszönöm szépen, Prodi úr. Johnson úr. Nem. Mégsem, akkor Glant kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annak kapcsán, amit Prodi kollégám és mások is elmondtak, a finanszírozással kapcsolatban nekem is megvannak az aggájaim. Hát, hogy úgy mondjam, Egyfelől van egy infrastruktúránk, amely a Galileo, a Kopernikus és egyéb rendszereknél megteremtettünk, ezt persze védnünk kell, mert hogyha ezen programokból kivonjuk a forrásokat, akkor veszélybe soroljuk magukat a programokat. Lehet, hogy egy parlamenti képviselő szájából ez egy kicsit furcsán hangzik, de azért szimpatizálok a bizottsági javaslattal, amennyiben rugalmasságot helyez kilátásba. Sok az ismeretlen tényező, ugye nincs pénzügyi terv, a Horizon 2020 költségvetése sem lezárt még. Tehát ha itt előre akarunk haladni, akkor azért a rugalmasság nem is annyira rossz dolog. Másodszorban ezzel a technológiával és eszköztárral, amelyet megteremtünk, természetesen egy kicsit több kutatást kell összekapcsolnunk, hiszen a műholdak vagy a rakéták felismerése megvalósítható, de minél kisebbek a darabok, hogyha például néhány centiméter darabó, néhány centiméteres darabok köröznek az űrben, azt nehéz felismerni. Tehát a radar technikát fejleszteni kell, és a Horizon 2020 e tekintetben hasznos lehet. De úgy gondolom, hogy abban reménykedni, hogy ott fönt a világűrben mindent fel tudunk ismerni, ez azt hiszem téves gondolat. Ha az összes objektumot felismertük, az egy dolog. Kérdés aztán, hogy mit teszünk a projektekkel, és itt válik izgalmassá a vita. A következő ciklusban kell elgondolkoznunk azon, hogy a hulladékot hogyan tudjuk kiiktatni, hogyha egy műholdat felismerünk és megsérül ez a műhold, kérdés, hogy mit tudunk tenni vele. Úgyhogy be fogom tartani majd a módosítók elterjesztésének határidét, és benyújtok módosítókat. Köszönöm. De eh, parola a kollega Carvalho. Prego. Carvalho kollégán kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Én vagyok eh, a költségvetés eh, a költségvetési kérdések előadója, és a kérdések, amelyekről a kollégák beszéltek, költségvetési vonatkozásúak. A Költségvetési Bizottságban már kidolgoztuk a véleményt, és ott két módosítót dolgoztam ki, amelyeket itt az ITRE-ben is szeretnék előterjeszteni. Az egyik magához a költségvetéshez kapcsolódik. Ugye a jogi aktus tervezetében nem szerepel egy konkrét költségvetés. Szeretném tehát a 70 milliárdos maximális összeget a 7 éves időszakra kiterjesztve beépíteni. Ami pedig a jogi anyagtervezetet illeti, nem tisztázza azt sem, hogy honnan teremtsük elő ezt a költségvetést. Tehát előterjesztettem egy módosítót, amelynek lényege az, hogy a Galileo és a Kopernikus kell, hogy legyen a fő forrás míg más programok ezek közé tartozik a belbiztonsági alap, szintén hozzá kell, hogy járuljanak a biztonsági vonatkozású területek finanszírozásához, és a Horizont 2020 csak akkor kell, hogy hozzájáruljon, amennyiben a konkrét kutatási hatáskörébe tartoznak a kérdések, mint például az kutatás. Ezt a Horizon 2020-ból kellene véleményem szerint finanszírozni. Ezen módosítókat pedig az itrében is benyújtom. Köszönöm. Bene, la Commissione se vuole aggiungere. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság képviselőjének adok most szót. Köszönöm, elnök asszony. A bizottságnak nincsenek különösebben fontos megjegyzései a vita jelenlegi stádiumában, ugyanakkor egy megjegyzést mégiscsak szeretnék elmondani. Úgy gondolom, hogy azok a módosítók, amik benyújtásra kerültek, azok egyértelműen mutatják a projekt finanszírozása körüli aggályokat. Többen, akik hozzászóltak, szintén utaltak a program finanszírozására. Itt ugye utalás történik egy maximális összegre, de azért nem szabad elfelejteni a minimális hozzájárulás lehetőségét sem tehát hogy mi az a minimális finanszírozás, ami mellett a program létrehozása megvalósítható. Csak ezt a gondolatot akartam megosztani az itt jelenlévőkkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Johnson kollégának fogom megadni a szót a vita lezárására. Köszönöm szépen. Amelia totter nevében azt szeretném elmondani, hogy mindenkinek köszönjük szépen a megjegyzéseket. Mivel Amelia nem tudott itt lenni, én feljegyeztem ezeket a megjegyzéseket, ezeket át is fogom adni neki, úgyhogy legközelebb ő maga is be tud majd kapcsolódni a vitába. Én, mint az ALDE árnyék jelentéstevője, szeretnék valamit a saját nevünkben elmondani, méghozzá azt, hogy a finanszírozási kérdéseket mindenképpen fontosnak tartjuk. És akkor most megint Amélia nevében szólnék hozzá, ő azt mondja, hogy mindenképpen nyitott az árnyék jelentéstevőkkel való tárgyalásra. Tehát még egyszer Amélia nevében köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzéseket. Köszönöm Johnson kolléga. Mindenkinek szeretném elmondani, hogy a módosítók benyújtási határideje november 13 szerda, téli 12 óra. Még egyszer köszönöm a kollégáknak a részvételt. A következő ülésünk november 7-én lesz, 9-től 12.30-ig. Az Envivel lesz egy közösen megszervezett ülésünk, tehát Envi és ITRE, és legközelebb pedig ezután, november 27-én találkozunk. Nagyon jól, nagyon hatékonyan dolgoztunk, úgyhogy mindenki használja ki ezt az egy órát, amit nyertünk.